Państwa, <coughs> rozpocznijmy z mniejszym opóźnieniem. Jó estét kívánok mindenkinek! Egy kis késéssel kezdünk. A képviselők többsége a teremben van. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel üdvözlök a mai rendkívüli szakbizottsági ülésünkön a plenáris néhány pontjával is foglalkoznunk kell. Először is nézzük a napi rendet. Egyelőre nem látok megjegyzéseket, úgyhogy a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Online módon is hozzáférhető ez. Az észt, máltai, szlovák és gélnyelvet nyelvet leszámítva minden nyelven van ma tolmácsolás és akkor következik a szavazás. Jár úrnak adunk szót. És lenne egy közleményem is. Schulz elnök elmondta, hogy Bonano úr életét vesztette egy autóbalesetben. A szakbizottságunk munkájával ő is foglalkozott és szeretnénk őszinte részvételt nyilvánítani mindazoknak, akik őt jól ismerték. Gondolatban a családjával vagyunk, és szeretnénk egy perccel tisztelni emléke előtt. Kérnek szépen mindenkit, hogy álljon fel. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Tak nieznane są losy ludzkie. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią... Nem tudni, hogy a sors pontosan mit hoz. És akkor most kérnem szépen Jár urat. Jár úr, itt van? Szenra asszony, elnézést. Gracias, presidente. Yo solo Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék valamit megállapítani. Nem érzem jól magam. Azért, mert ez a szakbizottsági ülés egy, a plenárissal párhuzamosan zajlik olyan időben, amikor éppen mezőgazdasági kérdéseket beszélnek meg. Nem tudom, hogy ho, hogy fogok oda menni, hogyan döntsünk, legyünk itt, legyünk ott, a, melyik ülésen vegyünk részt. Szeretném ezt még egyszer kimondani. Kérném szépen, hogy a jövőben ez ne forduljon elő. Köszönöm szépen, képviselőasszony, teljes mértékben igaza van. Ez így nem helyén való. Foglalkozni fogok ezzel az ügyel, és megpróbáljuk a jövőben az ilyen helyzeteket elkerülni. Természetesen néha technikai jellegű problémák adódhatnak, de hát a mi feladatunk az, hogy ezeket megoldjuk. Köszönöm szépen, és most Jár úr kap szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Három megjegyzésem lenne. Először is köszönetet mondok, eh, elnézést kérek, és lenne egy bejelenteni valóm is. Ami a köszönetet illeti, Köszönöm szépen a szakbizottsági kollégáimnak, mindenek előtt az árnyék előadónak, a három árnyék előadói ülést minden egyes ülésből okosabban kerültem ki, mint ahogy bementem, ezért köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Másodszorban elnézést kell kérnem. Megegyeztünk abban, hogy a költségvetés stabilizációjával kapcsolatos anyaggal foglalkozunk, és azt mondtuk, hogyha a társadalom további feladatokkal szembesül a mezőgazdaságra nézve, akkor ezt eh, akkor a mezőgazdasági költségvetet, költségvetést is növelni kell. Nagyon sok eh, javaslatot kaptam, érdekesek voltak ezek, de az ányék eh, előadói ülésen azt mondtuk, hogy tartsuk magunkat a lehető legszorosabban a témához. Kedves kollégák! ha úgy érzik, hogy nem vettem figyelembe a módosító indítványukat, ne feledjék, hogy az időközi értékelés során vagy a mm, health check felmérés kapcsán még lesz alkalmunk ezzel foglalkozni. Bejelentés a titkársága felé, bár ezt ismerhetik. A 90, az 59-es módosító indítványt visszavonták, van egy szobájeli módosítónk a tízes bekezdése vonatkozóan, és a 131-esre vonatkozóan is. De én úgy érzem, hogy ezeket bevettük, ezzel foglalkoznunk kell, de mint mondottam, én úgy érzem, hogy ezek benne vannak az anyagban. Mindenkinek köszönöm szépen a konstruktív együttműködést és a szavazást is. Igen, és elfelejtettem, hét kompromisszumos megoldást dolgoztunk ki, és a többség ezt is támogatni tudja, ezért is köszönetet mondok. Köszönöm szépen. Valóban a szavazat után köszönetet mondunk majd. Nos, ami a szöveget illeti, mindenképpen nagyon hatékonyan foglalkozik az alapvető kérdésekkel. Ez egy hosszú folyamat, amelynek az egyik lépésénél járunk most. Úgy látom, hogy senki sem szeretné szóbeli módosítót benyújtani, úgyhogy kezdjük is a szavazást. Megpróbáljuk a lehető legsimábban levezetni a szavazást. Egyes módosító. Hazekamp. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, kettes módosító mellette, ellene, elnézést, jóvá hagytuk, hármas módosító mellette, elfogadtuk, négyes módosító mellette, elfogadtuk. Ötös módosító, két részből áll, első részről mellette, ellene elutasítottuk. Második rész. Mellette el, elfogadtuk. A kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Az áldétől túl sokan szavaznak. Egy áldésnek ki kell venni a szavazókártyáját. Lezárom a szavazást. Most már rendben van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés mellette, ellene, elutasítottuk, ez a 18-as módosító volt, 17-es módosító mellette, ellene, Elutasítottuk. 19-es módosító. Mellette elfogadtuk. 20-as. Okafogyott 21-es kaputó mellette. Elfogadtuk. 22-es. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 23-as. Mellette elfogadtuk. 24-es mellette, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene elutasítottuk. 26-os módosító mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 26-osról. lezárom a szavazást a 26-osról. Elutasítottuk. De nehéz volt ezt előre látni. 29-es mellette, ellene, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, elutasítottuk. 30-as. Mellette? Ellene? Elutasítottuk. 31 mellette? Ellene? Elutasítva. 32-es mellette? Ellene? Elutasítva. 33-as mellette? Elfogadtuk. 34-es mellette? Elfogadtuk. 35-ös mellette? ellene elutasítva. 36-os mellette ellene elutasítva. 37-es mellette ellene elutasítva. 38 mellette ellene elutasítva. 39 mellette ellene elutasítva. 40 ellenőrizzük, valaki ezt kérte, a 39-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Rendben, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 40-es. Mellette? A 40-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. 41. Mellette? Elfogadtuk. 42-es mellette? Ellene? Elutasítva. 43-as mellette? Elfogadtuk. B kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, elutasítva. 55, két részből áll. Első rész mellette, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. 57. Mellette? Ellene, elutasítva. 58 mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük, az 58-asat ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazuk volt, elfogadtuk. 60-as. Nem, az 59-eset visszavonták, 60-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Úgy látom, hogy ugyanaz a többség van ezzel kapcsolatban, és megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Nos, kezdjük újra. Elutasítottuk, rendben. C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a C kompromisszumról, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es módosító mellette. A 67-esnél járunk. Mellette, ellene, elutasítottuk. Szóbeli módosító. Aguilera képviselő részéről. Röviden. A jelentésben A kettes fejezetet akartuk kiemelni, a hármas a biztonság és polgárság, az állategészségre és növényegészségügyre vonatkozó részeket tartalmaz. És azt gondolom, hogy ebben a módosítóban emlékeztetni kellene arra, hogy az erőforrásokkal mi a helyzet. Mivel hármas fejezetről van szó, mi nem mondtuk ki, hogy ezen erőforrásokat fenn kell tartani. Sajnáljuk, hogy a növényegészségügyek kapcsolatos alapok a hármas fejezetben találhatóak a több éves pénzügyi keretben. És emlékeztetünk rá, hogy amennyiben csökkenne ez a költségvetési keret, ez veszélyeztetni a az élelmezés és az egészségügy helyzetét az Európai Unióban. Ezt mondjuk ki. Tehát nem szabad az előre tervezett erőforrásokat az állategészségügyel kapcsolatban csökkenteni a hármas fejezetben. Mivel nem a kettes fejezetben található, erről meg is feledkezhetnénk. feledkezhetnénk ellenkező esetben. Rendben, köszönöm. Akkor tehát most a szóbeli módosítóról fogunk szavazni. Mellette elfogadtuk. 68-as mellette ellene, elutasítottuk. 69 mellette, ellene, elutasítva. D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Két részből áll. Az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. A második részről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig kérem, hogy térjen a kérdésre. A kérdés nem volt egyértelmű, hogy most a második részről szavazunk, vagy már a 70-esnél járunk, 77-esnél, nem tudom, hogy hol járunk a szavazásban. Nem tudom, hogy hogy volt ez a listán. Nagyon intelligens kérdés volt. Tudja, hogy elektronikus szavazatról van szó, és hogyha elektronikusan szavazunk, az azt jelenti, hogy kompromisszumról szavazunk. Már szavaztunk, úgyhogy nem fogjuk megismer, megismételni a szavazást. Most a 77-es módosítóra rátérünk mellette. Ellene. Elutasítva. 78-as mellette ellene, elutasítva. 79 mellette, ellene, ellenőrizzük. 79-esről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 80-as mellette, elfogadtuk 81 mellette, ellene elutasítva, 82 mellette, ellene elutasítva, 83-as mellette elfogadtuk, 84 mellette, ellene elutasítottuk, 85 mellette, ellene elutasítottuk, 87 mellette, ellene Elutasítottuk. 89 mellette, ellene, elutasítottuk. 91 mellette, ellene, elutasítottuk. 86. A 91-eset elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 91-esről. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kis többséggel. 86-os mellette, ellene. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük. Nem, 88-as mellette, ellene, elutasítottuk. 90 mellette, elfogadtuk. 92 mellette, ellene, elutasítottuk. E kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönjük, elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 103-as mellette, ellene, elutasítva. F kompromisszum mellette, Elektronikusan, elektronikusan megnyitom a szavazást az F kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114 mellette. Elfogadtuk. G kompromisszum, megnyitom a szavazást a G kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös. Mellette? Ellene? Elutasítva. 126. Mellette? Ellene? Elutasítva. 128-as. Mellette? Á, elnézést, tévedtem, 127-es Tarabella módosítója, elnézést kérek Tarabella úrtól, 127-es mellette, elfogadtuk, tudtam úgyis, hogy ezt elfogadjuk. 128-as mellette, elfogadtuk, 129 mellette, elfogadtuk, 130 mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 130-osat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szóbeli módosító a Költségvetési Szakbizottság elnöke részéről. Szeretné ezt bemutatni? Köszönöm, elnök úr. Ez egy személyes módosítom, amelynek az a célja, hogy kiemelje annak a jelentőségét, hogy egy biztosítási alapot hozzunk létre, amely lehetővé tenni a komoly áringadozások idején, amikor csökkennek az árak, és amikor a termelőket bátorítani kell arra, hogy a megtermelt mennyiségen csökkentsenek, hogy így kompenzáljuk a bevétel kiesést, mivel lemondanak a termelésről, azért, hogy lehetővé tegyük, hogy utána a kínálat és a kereslet között meglegyen az egyensúly. Ez tehát a célja ennek a módosítónak, a 131-es módosító helyére kerülne ez be. Köszönöm szépen! Ön a francia kormányban pénzügyminiszter is volt, úgyhogy mindenképpen nagyon alapos a megközelítése. Első rész mellette, mellette, elfogadtuk. Második rész mellette, ja nem, nem, csak egy rész volt, rendben. Akkor elfogadtuk. Most az így módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, tehát végszavazás az egész szövegről. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. aki rendkívül jó megközelítést alkalmazott. Előadó úr szeretne hozzászólni? Igen. E, Nos, az elnök úr köszönő szavaihoz csak csatlakozni tudok. Azt hiszem, jó csapatmunka volt ez, amit most lezárult és így ezzel a véleménnyel mehetünk a költségvetési eljárásba. A költségvetési szakbizottságbeli kollégákat persze még meg kell győzni a véleményünkről, remélhetőleg ez sikerülni fog, ha sikerül, akkor ez nem csupán az agrárpolitikában teremt bizalmat, hanem az európai gazdálkodók számára is fontos eredmény, különösen ezen nehéz időszakban fontos, hogy ami a költségvetést illeti, legalább ebből a szempontból álljunk a gazdálkodók oldalára. Elnök, kollégák, az üléseinken megpróbáljuk, hogy is mondjam, a költségvetési beli kollégák rokonszervént megnyerni, de persze más szakbizottságbeli kollégák támogatására is számítunk. Most jár úr véleménye következik a következő pont, a négyes napi rendi pont tárgyában. Tessék, elnök úr! Még egyszer köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek. 48 módosítót nyújtottak be, megint csak abban állapodtunk meg, hogy a témánál maradunk szorosan, öt kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki. hogyha megnézzük a költségvetési helyzetet az agrárterületen, akkor látjuk, hogy itt elértük azt, amit el lehetett érni a 16-os évre, a, most pedig a 2017-es év költségvetéséről beszélünk, azzal az ígérettel, hogy korrekt módon költjük el az, az adófizetők pénzét, és ugyanakkor a gazdálkodók számára is biztosítjuk a forrásokat. Hogyha a piac is közreműködne, és a termelő árak növekednének, akkor azt hiszem, hogy együtt valami jót értünk, érnénk el, de politikailag a költségvetést a gazdálkodók számára biztosítani tudtuk, és ezt a mai döntéssel elérhetjük. Elnök, köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Ha szükséges, akkor ezeket az ön által említett csillagokat hozzáadhatjuk. Megnyitom a szavazást az elkompromisszumossal kapcsolatosan. Przyjęty Poprawka 11. Kto jest za? Elfogadva. 11-es módosító. Nem, elnézést, javítja magát az elnök. A B kompromisszumosról szavazunk, megnyitom a szavazást. B kompromisszumos, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva, és most valóban áttérünk a 11-es módosítóra mellette, ellene, visszautasítva 12-es, mellette, elfogadva. 13-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 13-as módosítót, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette ellene elutasítva. 15-ös ellenőrzést kért a 14-essel kapcsolatosan, megnyitom a szavazást a 14-es módosítóval kapcsolatosan. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva. Még akkor is, ha kis többséggel, 15-ös mellette, elfogadva. C kompromisszumos, megnyitom a szavazást, a C kompromisszumossal kapcsolatosan lezárom a szavazást, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elutasítva. 21-es mellette, ellene, elutasítva. D kompromisszumos, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 29-es mellette, ellene, elutasítva. 31-es mellette, ellene, elutasítva. 30-as mellette, ellene, elutasítva. 32-es, mellette, ellene, elutasítva. 33-as, mellette, ellene, elutasítva. 34-es, mellette, ellene, ellenőrizzük a 34-est elektronikusan, megnyitom a szavazást a 34-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. elutasítva, 35-ös, mellette, ellene, elutasítva, 37-es, mellette, ellene, elutasítva, 36-os módosító mellette, el, elfogadva, 38-as, mellette, ellene, ellenőrizzük a 38-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást a 38-as módosítóról, lezárom a szavazást, elutasítva 39 mellette, ellene, elutasítva. 40-es módosító mellette, ellene, elutasítva. E kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös mellette, ellene, elutasítva. 46-os mellette, ellene, elutasítva. 47-es mellette, ellene, elutasítva. 48-as mellette, ellene, elutasítva. Nézzük meg most a záró szavazást. Az ekként módosított szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadtuk a véleményt a költségvetéssel kapcsolatosan. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik ezen a szövegen dolgoztak, a jelentéstevő. Köszönetet kívánok mondani, a jó együttműködés még többet megold, és még egyszer köszönetet mondok a sok kollégának, minden jelentéstevőnek Elnök. Képviselő úr. Azt kívánom, hogy ugyanezt mondja majd, amikor befejezzük a munkákat a 2017-es költségvetéssel kapcsolatosan, most pedig áttérünk a Herenc Garcia jelentésre. Tessék, átadom önnek a szót, hogy vezesse be a jelentést. Bueno, seré, seré super breve. Solamente para... Igen, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon röviden fogok fogalmazni. Nagyon röviden. Ami a munkákat illeti, elmondható, hogy a kollégák nagyon nagyvonalúak voltak és konstruktívak minden frakcióban, és a kompromisszum, amit a szavazás hagy jóvá, az a nagy erőfeszítéseket követeli meg olyan értelemben, hogy Tiziánának majd a külkereskedelmi szakbizottságban figyelme kell vennie a mi módosításainkat. Ezért kell nagyon világosan megfogalmaznunk nekünk is. Van, Buda úr 106-os módosítóját visszavonták, ezt még mindenképpen el kellett mondanom. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ezek a világ problémái. Hát nem tudom, hogy miért van ez így, de néhány szakbizottság elutasítja a különböző módosító indítványokat. De aztán örömmel látom azt is, hogy mások is nagy örömmel foglalkoznak a mi témáinkkal. De ez csak nagyobbá teszi a problémát. Az elnökök értekezletén ehhez igen érdekes beszélgetésekre adhat okot. Attól függően, hogy a jelenlegi mezőgazdasági politika hogyan függ össze a külpolitikával, kereskedelmi kérdésekkel, világpiacsal, globalizációval és ehhez hasonlókkal. Mindez kiatással van országainkra és az Európai Unióra is. Ezért szükség van az ilyesfajta véleményekre, és ezt figyelembe is kell vennünk. Elnézést, hogy hagytam magam elragadtatni, és megtettem ezt a megjegyzést. Most pedig nézzük a szavazást. Első kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom. Egyes számú kompromisszum. Elfogadtuk. Nézzük a 13-as módosítót. A megjegyzéssel együtt ki a mellette, ellene, elutasítottuk. Négyes. Mellette, ellene, elutasítva. Ötös mellette, elfogadva. 19 mellette, elfogadva. 24-es mellette, elfogadva. 25-ös mellette, elfogadva. 26-os mellette, elfogadva. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 35-ös ki van mellette, ellene elutasítva. 31-es mellette elfogadva. 34-es mellette elfogadva. 18-as mellette elfogadva. 33 mellette ellene. Hölgyeim és uraim, ezt ellenőrizni fogjuk. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nem egyértelmű. Megnyitom a szavazás 33-as. Lezárom. Elutasítva. De nem volt egyértelmű. Kettes számú kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kettes számú kompromisszum. A szavazást lezárom. Przyjęty. Poprawka 43 za. Elfogadva. ellenvetés? Hát úgy tűnik, hogy másnak is ugyanaz a problémája, mint nekem. Valahogy nem hallom, elmegy a hang, nem hallom a tolmácsolást, nem tudom, hogy vajon más kabinokban is ez a probléma. Most működik, de aztán időnként kihagy. Úgy tűnik, hogy ez itt blokkolva van. No, no, se apaga. No, no, es que nuestro problema es que se apaga el aparato. Nem, nem. A, a gép maga nem működik, lehet, hogy át kell ülnöm. A hát ti se te apaga, verdad? Sí, sí. Neked sem működik, ugye? Elnök úr, mikrofon nélkül szól fel, sajnos a tolmácsok nem hallják. Igen. Hát akkor lehet, hogy át kell ülnie. 43 ha, szóljon, ha, tehát még egyszer. 43 elutasítva, 46 mellette, ellene, elutasítva. 38 mellette, ellene, elutasítva. 50 mellette, elfogadva. 51 mellette, elfogadva. A jest. Ona upadła, gdyż była przyjęta poprzednia. Ja, igen, okafogyottá vált, igen, igen, mert az 50-est elfogadtuk. Tehát a 113-asnál is ugyanez a helyzet, akkor 52 mellette, ellene elutasítva 55 mellette, elfogadva 57 mellette, elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadva. 71. Szendra asszony mellette, ellene, elutasítva. 73 mellette, elfogadva. 74 mellette, elfogadva. 36 Ja, ez okafogyott. Akkor nézzük a négyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. A kompromisszumot először le kell zárnom a szavazást, mondja az elnök, tehát egy hangulag elfogadtuk, 90 mellette, elfogadtuk, 92 mellette, elfogadva. 93 mellette ellene, elutasítva, 94 mellette ellene, elutasítva, 97 mellette elfogadva. Ötös számú kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Przyjęta, przyjęty kompromis. Przechodzimy do poprawki 90. 99-es mellette elfogadtuk. 108 azt visszavonták, akkor 6-os számú kompromisszum, megnyitom a szavazást a 6-os számú kompromisszumról, lezárom. Elfogadtuk 118 mellette, elfogadva 123 mellette, ellene, elutasítva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 123-asról, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadva. Jó, akkor 124 mellette, e, köszönöm elfogadva, 125 mellette elfogadva, 126 mellette elfogadva, 127 mellette elfogadva, 128 mellette elfogadva. 131. 131. Ellenőrizzük? Rendben. 131 mellette ellene, elutasítva, ellenőrizzük. 131. 131, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 132 mellette, elfogadva. 115 okafogyó 133 mellette, elfogadva, 134 mellette, ellene, elutasítva, 135 mellette, elfogadva. Na, a következőről már nem kell szavaznunk, akkor az egész anyagról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Jelentéstevő asszony szót kért. Igen, köszönöm szépen a szavazást, köszönöm szépen a kollégáknak is a munkát, köszönöm a kompromisszum szellemet, készséget, az INTA szakbizottság, és remélhetőleg Titiana asszony is figyelme fogja venni azt, amit itt eldöntöttünk. Igen, a szavazást nagyon gyorsan letudtuk, akkor most következzen a hatos számú napi rendi pont. Alapvető problémáról van itt szó. Áringadozás a kap eszközei a mezőgazdaságban tapasztalt áringadozás csökkentésére. Delaé asszony, az előadónk, és szeretnénk Önt megkérni arra, hogy mondja el a véleményét. Tessék. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt árnyék jelentéstevők, szeretném egy kicsit kontextusba helyezni a mai munkánkat. Az áringadozás a mezőgazdasági piacokon már régóta foglalkoztat minket, annál is inkább, mert a válság idején sajnálatos módon nincs olyan mezőgazdasági ágazat, amelyet ez ne érintene. Elnök úr is elmondta, amikor a kereskedelmi egyezményekről beszélt, de beszélhetnénk a diplomáciáról a harmadik országok felé, különösen az orosz embargóról, amelyet az európai gazdáknak kell valahogy átvészelniük. Úgyhogy mindenképpen az Európai Uniótól konkrét megoldásokat várnak az áringadozás területén. Ez a kap megújításának a kontextusában még inkább érdemleges kérdés. Több héten keresztül együtt működtem képviselőkkel, az árnyék jelentőstevőkkel és az Európai Parlament szakértőivel, hogy ezt a javaslatot kidolgozhassam. Ahhoz, hogy a legjobban megérthessük az áringadozással kapcsolatos kérdéseket, több eseményt is szerveztünk, és szeretnék köszönetet mondani többeknek, akik ezen részt vettek. A múlt hónapban volt itt Strasbourgban egy konferencia Sálma professzor részvételével, aki a nemzetközi piacok és a mezőgazdasági kérdések szakértője. Ezen konferencián minnyájunk megismerhettük ezen témának a tudományos alapjait. Pár nap múlva egy új eseményt fogunk itt szintén Strasbourgban szervezni, egy új konferenciát, amelyre más szakértőket is meghívtunk, egyebek között a mezőgazdasági főigazgatóságból, valamint egy volt köztisztviselőt az amerikai mezőgazdasági minisztériumból. És természetesen nagyon sok mindenkit várunk erre a konferenciára. Most, ami a jelentésemet illeti, miután ezen háttérinformációkat elmondtam, emlékeztetnék arra, hogy mi is ennek a célja. Az, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet az áringadozás tekintetében, és meghatározzuk a hosszú távú célokat, és javaslatokkal, konkrét javaslatokkal éljünk. Ahhoz, hogy a leghatékonyabban tudjunk eljárni, és egyértelmű üzenetet fogalmazzunk meg, a jelentés csak az áringadozás kérdéséről fog beszélni, és nem fog foglalkozni más válságkezelési kérdésekkel, vagy azzal, hogy miért alacsonyak az árak. Tehát az árképzéssel nem fogunk foglalkozni. Három javaslatot fogalmazunk meg a jelentésben. Egyrészt a ágazati szervezetek és a szerződéskötési rendszerek megkönnyítése, kockázatkezelési eszközök kialakítása, például kölcsönös kockázatkezelési alapok és biztosítások a termelők megsegítésére, valamint a piacok átláthatósága szempontjából az árfigyelő központok létrehozását javasoljuk. A G20 az általa felvetett kérdésben a hat nagy gabonatermelési kérdésről készített tanulmányt, és szeretném, hogyha mi jelentésünk egyértelmű üzenetet hordozna az európai gazdák és termelők felé, és bemutathassuk és bizonyíthassuk azt, hogy az Európai Unió nem az ellenségük, hanem a barátjuk, és hogy nagyon fontos számunkra, hogy a lehető leghatékonyabban járjunk el. Természetesen mindenkitől várom a hozzájárulásokat az egyes módosítókon keresztül, és azt szeretném, hogyha a munkánk jó minőségű anyagot hozna létre, amely az Európai Unió fontos eleme lehet a mostani válságos időkben. Emlékeztetnék még a következő hetek eseményeire. Július 8-án, június 8-án, tehát két nap múlva tartunk konferenciát az amerikai mezőgazdasági miniszter és az Európai Minisztérium és az Európai Bizottság részvételével. Június 13-áig lehet benyújtani módosítókat, és november 8-án remélem meg tudjuk szavazni ezt a jelentést a szakbizottságban, decemberben pedig a plenárison. Elnök úr, röviden akartam fogalmazni, a lehető legpontosabban és a lehető legrövidebben. Köszönöm a figyelmüket. Dziękuję za prowadzenie. Köszönöm szépen, hogy felvezette a helyzetet. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy az áringadozás elleni mezőgazdasági piaci intézkedések területén figyelembe vennék az önök javaslatait. Nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk. Megnyitom az eszmecserét, Kaputornak adom meg elsőként a szót. Grazie. Köszönöm. Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani Delai jelentéstevőnek ezért a beszámolóért. Fontos ez a jelentés. Ahogyan ő maga is megemlítette, nyitott a javító szendékú javaslatok előtt. Tehát módosítókkal bizonyosan hozzárulunk majd, hogy javítsuk, kiegészítsük ezt a szöveget. Nem térnék ki azokra a pontokra, amelyekkel egyetértek, csupán három pontot emelnék ki. Az első azon eszközökre irányul, amelyek a kockázatot kezelnék, így például a biztosítás és a kölcsönös kockázatbiztosítási alapok. Azt hiszem, hogy ez a kockázatbiztosítási alap, ez nagyon fontos, ezt a fogalmat jobban ki kell dolgozni a jelentésben. Az Európai Unióban szükség van ilyen közös kockázatkezelési alapokra, hogy valódi védelmet biztosítsunk a gazdálkodóknak jövedelem kiesés is esetén. Szélesebb lefedettségre van szükség a hagyományos eszközökhöz képest, és valamennyi jelenséget számításba kell venni, amelyek befolyásolhatják a jövedelmet, a piaci fejleményeket is beleértve. De az a stabilization tool, amelyet már Olaszországban és Belgiumban is sikeresen kipróbáltak, szerintem ez egy alapvető újdonság a jövedelem támogatás stabilizálása területén a gazdálkodók számára. Ugyanis ez az egyetlen olyan módszer, amely valóban biztosítja az ára kockázat esetén a biztos jövedelmet. Aztán itt vannak az anticiklikus támogatások, maga a jelentéstevő is megemlítette ezeket beszámolójában. Ezeket úgy döntött, hogy nem javasolja. Szerintem egy kicsit erős ez a döntés, mert a nagy bizonytalanság idején már ami az agrárárak jövőjét illeti, amelyek volatilisek és alacsony szintűek, az EU-nak erőteljesebben kell fellépnie a piacokon, biztonsági hálók és megelőző eszközök létrehozásával, amelyek valamilyen módon anticiklikus támogatásra kell, hogy épüljenek, és lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy megfelelő árakat érjenek el. Végezetül megjegyezném, hogy kevés utalás van a szövegben az innovatív finanszírozási eszközökre. Több ízben kiemeltem ezt Hogan biztos úrnak is. Kevés itt az utalás például arra, hogy hogyan lehetne az Európai Beruházási Bankot bevonni. Ez a bank nem is kerül említésre ebben a jelentésben. Azt hiszem azonban, hogy ki kellene emelni a BEI szerepét, hogy milyen beavatkozásokra lenne szükség, hogy a volatilitás ellenében ható intézkedéseket foganatosítsunk a gazdálkodók javára, és ezeket szintén anticiklikus eszközként lehetne elfogadni. A következő hetekben bizonyosan beszélünk még erről, hogy egyetértésen alapuló jelentést alakíthassunk ki. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül beszél sajnos. Elnök, tudjuk, hogy sok tényező befolyásolja az árak volatilitását. Nehéz valamennyi tényezőt megemlíteni ebben a jelentésben, hiszen a terjedelem korlátozott. Nyilvánvalóan egyetértünk önnel, de megértem a kolléga szándékát is, aki a tartalmat csökkenteni akart, hogy átláthatóbb és világosabb legyen a szöveg. Schleyer képviselő következik, tessék. Voorzitter, dank u Elnök úr, köszönöm szépen. Ennek a vitának nagymértékben mm, kapcsolata van azzal, ami zajlik a plenárison éppen most. Most Szerettem volna meghallgatni, hogy a javaslattal kapcsolatban mi a helyzet a kerettel és a jogalkotással. A mm, frakciónk a jogalkotást kéri. Miért mondjuk ezt? Mert amikor az áringadozásról volt szó, a holland parlamentben mindig azt mondják, hogy nincs áringatozás, az áringatozással kapcsolatban semmiféle jogalkotási javaslat. A lényeg, hogy a gazdák eset láthassák az igazságos árképzést. Nagyon fontosak emellett a termelői szervezetek is. Kérdés, hogy a gazdáknak mekkora a hatalma abban, és hogy mit tudnak kezdeni azzal a jövedelemmel, amelyet kaptak. Megkapja ezt a gazda közvetlenül, vagy pedig nem nehéz időkben ennek nagy jelentősége van. Gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő árat fizessék ki neki. Elismétlem még egyszer, hogy az orosz bolykot politikai bolykot. Sokkal többet kellene dolgoznunk ezen, a tagállamoknak a különböző exportonosítványokkal kell megoldaniuk a helyzetet. Ezzel nagyon sok mindent el lehetne érni. Köszönöm szépen. Azon úr. Oui, merci, président. La réforme de la PAC 80... Köszönöm, elnök úr. A 92-es kapreform, ön is, is tudják, a francia mezőgazdaságot a spekulációs spirálba juttatta, és hosszú távon ö, kezelhetetlen helyzetet alakított ki a belső piac miatt. A koncentráció, a mezőgazdasági termelés csökkentése és csődbe jutott gazdák. Ami az élelmezési függetlenséget illeti, ez fontos cél lenne, és az importunk on is csökkenteni kellene. Fontos az élelmezés függetlenséget visszatal- visszatérnünk. A szabadkereskedelem szabályaival ezt nem tudjuk meg elérni, és nem hiszem, hogy erre készen állnának. Dölajé kollégámat hallgatván nagy meglepetés ért, amikor azt láttam, hogy a kap hatását károsnak tartja azon ö, hamis jobboldal, amelynek ön is a részét képezi Dölai képviselő. Az Európai Unió mezőgazdasági politikája ö, mindig is támogatta az összes nemzetközi megállapodást, melynek célja a mezőgazdasági piac liberalizációja. Ön, Dölai asszony, támogatta például az Ausztráliával és Új-Zélanddal kötött nemzetközi megállapodásunkat, amelyeknek a tárgyalásai most nyílnak meg, és amely még tovább rod majd a teipari termelőink helyzetén. Úgyhogy Dölai asszony, ön egyszerűen nem konzekvens. Liberális politikáról van szó. Hogyha nem akarnak az áringadozásból, rendben, akkor nem központra van szükség, hanem ennél sokkal többre. Azt gondolom, hogy a spekuláció ellen kell megvédeni a gazdákat, és minimális árakat kell garantálni nekik. Köszönöm. Pan poseł Ferrand. Köszönöm szépen, Ferran képviselő. Én is szeretnék köszönetet mondani, elnök úr. Ami a mezőgazdasági nyersanyagok árának liberalizációját illeti, az elmúlt három évtized tendenciájának az eredménye ez, és a mezőgazdasági termékek a spekulációs törvénynek az áldozatai legyen az emelkedő vagy csökkenő tendenciában ami az ezen a héten publikált nyersanyagra vonatkozó jelentést illeti. Nos, én éppen azt látom az jelentéséből, hogy az előadó felé a figyelmet arra, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos árak rendkívül alacsonyak, és ez akár tíz évig, vagy még tovább is így maradhat. Tehát nincsen perspektíva a helyzet javulására. Úgyhogy nem csak egy átmeneti válságról van szó, hanem egy korábban emelkedő tendenciás ciklusnak a végére értünk. Az előadó asszony arra tesz javaslatot, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, de ez ugyanolyan üres ez a szöveg, mint a gazdáknak a bankszámlája. Hogyan lehetne ezt a válságot kihasználni arra, hogy még több pénzt keressünk? Nem. Át kell gondolni az egész mezőgazdaságot. Elnök úr, mi készen állunk arra, hogy egy jelentést írjunk arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket lehet kidolgozni azért, hogy a gazdák helyzetén javíthassunk. Köszönöm. pan poseł ale już nie polemizujcie między sobą. Jobb, hogyha nem kezdünk vitákat itt egymás között. Elnök úr, itt egy nagyon fontos témáról van szó, ezt elnök úr elmondta a bevezetőjében, de asszony is beszámolójában a mezőgazdasági ágazatot illetően Először is köszönetet szeretnék mondani Dölé asszonynak és a módszer illetően is, amit alkalmazott. Több konferencia is lezajlott már, ahol szakértők jelentek meg. Nos, ezen a területen nem könnyű kialakítani az úgymond igazságot, itt együtt kell dolgoznunk ezen. Mm, fontos az, hogy ezt az első alapszöveget gazdagítani tudjuk, hogy javítani tudjunk a szövegen ebben a, kér, abban a kérdésben, mert ami a 2020-ig terjedő időszak következő reformját illeti leginkább. Nos, a mezőgazdaságban dolgozók, főleg a nemzetközi piac felé fordulnak, no, van európai piac is, amivel foglalkoznunk kell, a nemzeti piacok, valamint a helyi piacok is léteznek, amelyeken tényleg léteznek ugyanígy volatilitási jelenségek. Vannak eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy felvegyük a versenyt ezen volatilitás ellen, és sokkal szélesebb eszköztára van szükség, mint amit megjelenik a jelentésben, és ez lesz a következő eszmecserék tárgya, hogy az összes gazdálkodó számára adjunk olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik ezen volatilitás leküzdését. Aztán a második általános megjegyzésem a volatilitás elleni küzdelemről szól ön, és ez kizárólag a szabályozáshoz kapcsolódik. Nos, itt az árinstabilitás kapcsolódik a közbeavatkozáshoz és a vegyes rendszerekhez is. Ezt újra be kell építeni ebbe a jelentésbe. Itt láthatjuk a jelenlegi kontextust ebben az ágazatban a válság kapcsán. Aztán ugye ami a konkurenciát illeti a világ más részein, hát itt mindenféleképpen egy valós mezőgazdasági politikára van szükség. A piac nagyon messze van attól, hogy szabályozni tudnám magát jelenleg.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 és ők válaszokat várnak tőlünk ezekre a kérdésekre. Sajnos a a gazdasági helyzet ez nem túl kedvező. Aztán a kölcsönös kockázatkezelési alapokat illetően sajnos nem mindenhol hatékonyak ezek, vagy akár egyes helyeken nem is léteznek bizonyos ágazatokban a szülőtermesztés területén például okán vannak olyan termelők, akiknek nincsenek eszközeik, és nem tudnak hozzáférni ezekhez az alapokhoz. Én módosítókat fogok benyújtani, hogy az árvolatilitás fontos témájához még javító szándékkal járuljak. Mówiłeś z takim zaangażowaniem, że nie wiedziałem, jak ci przerwać. Igen, nagy elhivatottság. Eránasszony. tessék. Igen, köszönöm szépen. a piaci szabályozó eszközök fokozatos leépítése eredményezi azt a zavargást, amelyet most láthatunk a piacon. Most látjuk a hatásokat a mezőgazdasági politikában. Az Egyesült Államokhoz képest nagyon sokat veszítettünk de asszony három megközelítésről beszélt, én ezekkel egyetértek. Úgy érzem, hogy elérkezett az ide annak, hogy elgondolkozunk azon, hogy a jövőben milyen rendszert választunk kockázat kezelés szempontjából. Spanyolországban a biztosítási rendszerek jól működnek, de az új rendszerek, amelyeket később vezetnénk be, azoknak ezt figyelembe kell vennie. Dele asszony, igaza van abban, hogy nagyon jó összefogni szervezetekbe a termelőket, csak megfelelő szerződésekkel kell ezt biztosítani. Ez hangzott el az élelmiszer lánccal kapcsolatos véleményben is. A lánc minden egyes tagja esetében figyelembe kell ezt venni, és nem csak a lánc végén, és akkor nem mutatkoznak árha kapcsolatos problémák. Ár megfigyelő központ, tej ár megfigyelő központ, ez kihatással lehet más területekre is, nem csak a húsra, marhúsra például, hanem a zöldségre is. A zöldség esetében is nagyon fontos az árat ismerni, a biztos is elmondta, de azért ennél is tovább kell lépnünk, ezt használjuk ki. Ha valamit látunk, azonnal lépni is kell, meg kell kongatni a vészharangot. Az ár megfigyelő központoknak ezt kell figyelembe venni. Én támogatni tudom azt, amit elmondott. Igen, nagyon szépen köszönöm. Mindent összevetve, ezek az információk ismertek a számunkra, de az a helyzet, hogy itt újra és újra beszélnünk kell erről a témáról. Vannak bizonyos eszközök, ezek pénzbe is kerülnek, és információt kell beszereznünk a piacról. Tábela Oui, excusez-moi, monsieur le président. Elnézést, elnök úr. Lehet, hogy az az érzés lesz, hogy én vitatkozni akarok, de nem vagyok francia, még akkor is, hogyha franciához szólok hozzá. Úgyhogy ez nem a nemzeti politikai kérdésekhez kapcsolódik. De az egyértelmű, hogy amikor Dölei képviselő a szakértőkre hivatkozik, akik itt a parlamentben jártak, hát lehet, hogy Sálma professzorral kapcsolatban nem vagyok igazán udvarias, de hát hát ez egy ultraliberális szakértő, aki a deregulációt a szabályok leépítését hirdeti, mert azt mondja, hogy lehetőségek vannak az ilyen jellegű kereskedelemben. Hát, hogyha ő a szakértő, az egyszerűen tragédia. Az eheti meghívottaknál ugyanez a helyzet. Amiotis eljött a szakbizottságunkba, ő Ulgár Pasekó és Mádr uraknak a követője, aki a TTIP-et, TTIP-et támogatja, ami még inkább majd levontja a szabályokat. A Farm Europe mögött, hogy ki áll, hát ez, ők visszaélnek ezzel a névvel, nem az európai gazdákat védik. A jelentés nem megfelelően közelíti meg a problémát. Valóban saját kezdeményezési jelentésről van szó, de a mezőgazdasági árak ingadozásának a csökkentésé azzal jár együtt, hogy meg kell nézni, hogy az élelmiszer árak hogyan változtak. Madame Delay képviselő azt mondja, hogy ezt nem fogja megtenni, nem foglalkozik az alacsony árak kérdésével. Hát, hogyha nem foglalkozik az alacsony árak kérdésével, akkor rossz üzenetet küldünk a gazdáknak. Ha egyáltalán nem csinálunk semmit, még az is jobb lenne, mint hogyha egy olyan jelentést írunk, amiben nem foglalkozunk az alacsony árakkal. Az önök az jelentésnek az első pontját biztos Salma professzor inspirálta az biztos, hogy van egyfajta áringadozás a mezőgazdaságban, de nem az ilyen szintű a normalitás. Vannak benne jó részek, a kettes. Az európai konkurensek komoly költségvetési támogatásban részesülnek az áringadozás csökkentésére. Ez igaz, de ezt érdemes kiemelni. Az ágazati szervezetek és a szerződések megkönnyítése, nos hát ez jó, de önmagában nem elég, hogyha csak annyit teszünk, hogy megpróbálunk egyfajta sújtani a gazdáknak a többi szereplőkhöz képest. Tehát ezt soha nem fogják megkapni, hogyha a, ö, az állami hatalom ezt nem teszi meg, és nem kapnak tőlük eszközöket. Ami a kockázatkezelést illeti, ez a megoldásnak az egyik része, nem egységes megoldás lesz, a megoldás különböző részekből áll össze, még akkor is, hogyha ezt túlságosan leegyszerűsített, foglalkozni kell ezzel a kérdéssel ami az ár megfigyelő központot illeti, az csak megfigyel, ahogyan leírja, az csak megfigyel. Megfigyelni nem kell az árakat, tudjuk, hogy nem jó helyzet. Úgyhogy Dölájék képviselő asszonynak azt mondanám, hogy az itt jelenlévő kollégáknak köszönhetően egy olyan többség fog kialakulni, elnök mindjárt befejezem, amely kialakíthatja a megoldás alapkövét. Tudjuk, hogy válság van, ezt a gazdák is tudják. Most az a lényeg, hogy megoldást találjunk közösen. Jelenleg a jelentés olyan szakértőkre épít, akiknek én a hozzáértését megkérdőjelezem az ár ingadozás tekintetében. Hát egyelőre ennyit várhatunk, és remélem, hogy a módosítókkal és a kompromisszumokkal sikerül majd javítani a szövegen. Köszönöm. képviselők, azt javaslom, hogy talán menjenek el kávézni a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Nyilván mindenkinek megvannak a saját elképzelései, és jó, hogyha ezeket kicseréljük. Aguilera képviselőasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan az előttem szóló kollégek elmondották, ezen jelentés sok ponttal, sok pontban összefügg a plenárison jelenleg vitatott jelentéssel, ami nem tudunk jelen lenni, hiszen itt vagyunk a szakbizottságban. Fontos tehát itt az értéklenc. És azt hiszem, hogy érdekes javaslatok szerepelnek a szövegben, ugyanakkor egyetértek Tarapella úrral, amikor azt mondja, hogy az ár volatilitás a gazdálkodók számára ahhoz a tényhez kötődik, hogy valamennyi mechanizmust megszüntettek, a közbeavatkozást, az állami rendszereket, amelyek egyfajta biztonsági hálóként szolgáltak a gazdák számára. Most már a piac prédájával váltak a gazdálkodók. És én azt tudom mondani, hogy kevéssé hiszek a magánszabályozásban, a bevált gyakorlatok kódexében és hasonló dolgokban. Ez a jó szándék kifejeződése persze, de vajon eléri -e ez a kitűzött célokat? Ki kell tehát emelnünk, hogy a piac, piac szolgáló mechanizmus felé kell elmozdulnunk. Ez az ágazat fő gyengessége, ezért van ez a nagymértékű volatilitás. Tehát a gazdálkodók tanuljanak szervezetbe, aztán a piac majd szabályozza a dolgokat, és aki nem éli túl ezeket, az csődbe megy. Ez persze sok gazdálkodót fog érinteni. Itt utalni kell a harmadik országokból bejövő áruk tisztességtelen versenyére, és arra, hogy ez milyen hatást kelt a belső piacon. Itt tehát az európai mezőgazdaság nagy problémájával szembesülünk. Szerintem erősíteni kell a jelentést, én módosítókat fogok majd benyújtani az erősítendő pontokat illetően, hogy megfelelhessünk a gazdálkodók elvárásainak, kérelmének, hiszen jelenleg nagyon súlyos a helyzet ebben az ágazatban. Sí, grazie. Mi sem... Köszönöm. Úgy tűnik, hogy itt egy nagyon élénk és érdekfeszítő eszmecsere tanulja vagyunk, és ez megmutatja, hogy mennyire fontos elkészíteni ezt a jelentést, amely valóban a valóságot tükrözi. Fontos itt kiemelni, ezt egyébként már mások is elmondták előttem, hogy az ár volatilitás olyan mértékben strukturális jelenségé vált, és olyan súlyossá, hogy ezt valamiképpen kezelnünk kell. Nem elegendőek a vészhelyzeti mechanizmusok most már. Ezzel nem lehet megoldani ezt a strukturális problémát. Ehelyett olyan rendszert kell kialakítani, amely stabil, védi a gazdálkodókat, akik életkörülményei ugye láthatóan rosszak hiszen ezek a vészhelyzeti mechanizmusok mindig elkésettek, amikor a gazdálkodók már csődbe mennek, ugye ez a legsérülékenyebb gazdákat érinti leginkább. Fontos, hogy a bizottság olyan mechanizmusokat hozzon létre, amelyek egyszerűsítettek. Mi itt mindig az egyszerűsítésről szónakolunk, és aztán gyakran megfeledkezünk arról, hogy az egyszerűsítés mindig szem előtt tartandó terminus. És itt utalok különösen a szabad kereskedelmi, a kereskedelmi megállapodások klauzúráira. Ennek rugalmasabbnak kell lennie, hiszen láthattuk a múltban, hogy mennyi kudarc került itt megemlítésre, és ez nem tükröződik ezekben az áradékokban. Egyfajta mentális váltásra van szükség, és arra kell bátorítanunk a gazdálkodókat, hogy vállalkozói szellemben működjenek, az ár volatilitást valamilyen módon kezelve. Nagyon fontos a e tekintetben a fiatalok szerepe, akik beruháznak a mezőgazdaságban, nekik új know-howjuk van, menedzseri tudásuk, és fontos a szövetkezetbe tömörülés, a szerződéses pozíció erősítése a kereskedelmi láncokkal szemben. Nagyon sok ilyen szervezet született, esetleg széttöredezett és téve ezt az ágazatot, és így nem állt be a kívánt hatás fontos a könnyített finanszírozási eszközök létrehozása, a hitelnyújtást meg kell könnyíteni az ágazatban, ha nem így teszünk, akkor továbbra is mi struktúrális válságban marad az az ágazat. Köszönöm. Hagyi poszol Kostinger. Kostinger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát már nagyon sok minden elhangzott. Szeretnék köszönetet mondani Angelique Delejné kollégának. Nagyon sok minden tartalmaz eh, ez az anyag, jó irányba haladnak ezek, és mm, ezt támogatnunk kellene. Nagyon röviden, nagyon jónak tartom, és helyén valónak is azt, hogy az Európai Beruház, eh, Befektetési Banknak kellene megnéznie azt, hogy a mezőgazdaságban hogyan lehetne pénzeket hasznosítani. Más területek számára is rendelkezésre áll, a mezőgazdaságot sem zárják ki. Legyünk innovatívabbak ilyen eszközök tekintetében, finanszírozási eszközök tekintetében, és a bank pénzeire gondoljunk. Általában véve legyünk ambiciózusak, mert ami később végrehajtásra kerül, és ami a bizottsági anyagokban is megjelenik, az általában csak picike kompromisszum. Ezért a parlament nagyon gyorsan követelhet, bátran követelhet eszközöket. Az innováció területén meg kell néznünk azt, hogy hogyan támogatható ténylegesen az innováció, a startupok, valamint a kreatív gazdaság, a gazdaság számára is előnyös és a mezőgazdaság területén meg kell néznünk azt, hogy a mezőgazdasági startupok, valamint a digitális eszközökkel való ellátottság hogy, hogy hozható egy tető alá, hogy ez az egész előny legyen, lehetőség legyen a mezőgazdaság számára. Egyelőre nagyon klasszikus mintákban gondolkodunk. A startupok, valamint a mezőgazdaság és a mezőgazdasági piacok összekapcsolására jobban rá kell világítanunk. A fiatal gazdákra nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, és meg kell próbálnunk nekik is perspektívát biztosítani. Ez lesz a kulcs ahhoz, hogy a jövőben is folytatni tudjuk ezt a politikát. Hajszling úr. Igen, Szeretnék a kolléganőnek köszönetet mondani a munkáért, viszont úgy érzem, hogy a jelentés nem egy túl messzire tekintett a jelenlegi válságra leírt eszközök, intézkedések nem elegendőek. Már a tejről szóló jelentés kapcsán is beszéltünk a versenyről, és megállapítottuk, hogy a verseny szabályok tekintetében ez nem elegendő. A termelők a nagyvállalatokhoz képest teljesen más helyzetben vannak, a tejtermelők nem tudnak senkivel sem tárgyalni, mert nagy monopól struktúrák léteznek csak, és a termelő nem tud tárgyalni. A versenyjog kell, hogy módosuljon, támogatnia kell a termelőt, jogi szempontból helyezze a termelőt más helyzetbe. én úgy érzem, hogy túlzottan a konszenzusra alapoz ez a jelentés. A párbeszédről a második pontban, de itt már a párbeszéd nem elegendő, mert a megélhetésről van szó. A tárgyaló partnerek szempontjából ez teljesen mindegy. Úgy érzem, hogy túl gyengén fogalmaz ez a jelentés, tekintettel a jelenlegi helyzetre a termelők, jogi szempontból más helyzetbe kell, hogy kerüljenek. És van valami, amiről egyáltalán nem is beszélt. Nagyon sokat beszél a kap továbbfejlesztéséről, de az a kérdés, hogy tényleg jó irányba mentünk el ö, azzal, hogy a piac szervezést legyengítettük, a cukorpiacon is további gyengéségek mutatkoznak majd. A jó, vajon jó volt ilyen szempontból a piaci liberalizáció? Meg kell beszélnünk, hogy milyen irányba kell elmennünk a kap keretében. Ami pedig a kockázatkezelési eszközöket illeti, hát persze az szép, hogy kölcsönségi alapok, stb. És ez szépen hangzik, csak le is kellene írni, hogy ez miről szól, és hogy az ilyen alapokat miből finanszírozzuk majd. A biztosítási témával kapcsolatban pedig érdekesnek tartom azt, hogy a 17. pontnál a beruházási dinamikáról beszél, lehet a beruházások lendületének megtöréséről. De miért csak a beruházást ez a mezőgazdasági termelők jövedelmét nézzük itt, másokat nem? Mások nem fektettek be semmit? ide minden komolyan bele kellene még valamit érni és ami a biztosítást illeti, nem gondolom, hogy ez tartható ott lehet jégeső ellen biztosítani, bebiztos, bebiztosítani magunkat, de a kínai piacán vagy Putyin ellen nem tudjuk bebiztosítani magunkat. Ne úgy járjunk el, mintha az összes jövőbeli piacot megpróbálnánk szabályozni. A piac megfigyelése kapcsolatban azt mondom, hogy ez szép dolog, a, piaco, a gazdák a piacot úgy is meg tudják figyelni, hogy közben a jövedelem kimutatásaikat nézik, de ügyelnünk kell arra, hogy legyen egy beavatkozó mechanizmusunk is, nem csak megfigyelő mechanizmusunk. Valamit még bele kell írni ahhoz, hogy kellően ütős legyen ez az anyag. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Buda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden elhangzott ma este ezzel a problémával kapcsolatban, amelyet a bizottság hivatalban lépése óta beszélünk meg. Kérdés, hogy mit kell tenni a mezőgazdaságban, hogy az áringadozást elkerüljük. Romániában találkoztam olyan gazdákkal, akik nem tudták eladni a tehenüket 200 euróért sem, vagy egy cipő áráért sem, vagy a húst 2 euróért kilonként. Mi a gond? Az, hogy hiányzik a piac, hiányzik az értékesítési piac. Sajnos a bizottság sokszor úgy járt el, mint a tűzoltó, aki pusztán eloltja a tüzet, tehát a bizottság is csak akkor oltott, amikor megjelent a probléma. Mit kell tenni a mezőgazdasági politikában azért, hogy mm, a felbukkanó problémák eltűnjenek? Én úgy gondolom, hogy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy erőteljesebbé váljon a ö, szervezetek, a termelői szervezetek kapacitása. Jártam Franciaországban, jártam Belgiumban is, gazdaságokban, ahol a gazdák saját maguk szervezték meg a termelői kapacitásukat, nem kerültek a pusztulás határára a termelők, a feldolgozók és az üzleti világ közötti egyensúlyt kell megteremtenünk. Alacsony árakról beszélünk, de alacsony ár mihez viszonyítva? És a jövedelm esetében én úgy érzem, hogy egy, ter, tehát egy termék előállítási költsége, valamint a végső kiskereskedelmi ár közötti különbséget kell megnéznünk és megelőzhetjük ezáltal az áringadozást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mói asszony. Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvaló, és még inkább világos a gazdálkodók zsebét nézve, hogy itt legalább tíz éve az árvolatilitás az egyik legnagyobb kockázat a mezőgazdasági tevékenység folytatására Európában. A piac globalizáció, az orosz embargo és a természeti tényezők, amelyek természetesen a gazdálkodók kontrollján kívül esnek, még nagyobb bizonytalanságot teremtettek ebben az ágazatban de itt Európában is rövidlátók voltunk mindez ideig. A kap a reformok ellenére nem hozza meg a kívánt gyümölcsöket, a tej ágazat gazdálkodói itt a rendkívül meghallgatáson két héttel ezelőtt Brüsszelben felpanaszolták, hogy kevés az eredményesség, és az eredmények talán csak 2020-ban érkeznek majd meg. Időközben nem ülhetünk ölvetett kézzel, gazdálkodóink legalábbis nem tehetik ezt, ha el akarjuk hárítani a veszélyt, hogy a válság kikerül az ellenőrzésünk alól, a kap középpontjába a kockázatot kell helyezni, amely az árvolatilitáshoz kapcsolódik. Homogén módon kell alkalmazni az intézkedéseket valamennyi tagállamban, és átláthatóbbá kell tenni a gazdálkodókat, a fogyasztókat megfelelő, hozzáférhetőbb eszközökkel. Különösen azok, akik európai forrásokat kapnak, egyes országokban fennáll az az igény, hogy az ellenőrzéseket komolyabban, hitelesebben, hatékonyabban hajtsák végre. Gyakran fordulnak elő ugyanis csalások, a szervezett bűnözők, például az olasz maffia beavatkozásával, akik ezen csalások segítségével sok közpénzt sikasztottak el olyan személyektől, akik valóban gazdálkodók, akiknek erre valóban szükségük lenne. Ez egész Európa szem előtt van, ez a tény nyilvánvaló. Nagyon keveset tettünk eddig, hogy ezt megelőzzük az ellenőrzésekkel. Köszönöm. Bardzo proszę, panie pośle Bardzo proszę. De szúr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, és Tölai képviselőnek köszönetet mondanék a javaslatokért. Most minnyáján azon dolgozunk, hogy további módosítókat nyújtsunk be, de ez egy jó kiinduló pont. Erre építhetünk. Koromtól koromból adódóan azt gondolom, hogy hát nagy-Britannia nem reméljük, hogy az Európai Unióban marad, de megéltem, amiről beszéltünk, voltak már rögzített árak, az egész rendszer egyszerűen nem volt finanszírozható. Egy millió tonna soványtejet és vajat tartalékoltunk, és az egész Európai Unióban, és ezért kellett más megoldásokhoz nyúlni. Azt gondolom, hogy az alapján, ami elhangzott, az ötletek megvannak, a kiinduló pontok megvannak, most intézkedésekre van szükség, hogy tovább léphessünk. Ami a kereskedelmi láncokat illeti, közösen kell valamit tennünk. Az elmúlt hetekben egy tehenészetben azt hallottam, hogy az ilyen kereskedelmi láncokat nem szabad így hagyni, és ez csak egy példa. Hat héttel ezelőtt egy nagy német kereskedelmi lánc 92 centért vásárolt fel sajtot, és 6 héttel később nem 92, hanem 80 centért vásárolja fel, és akkor már nem, lesz, nem leszünk a listán. Ezt nem lehet így hagyni. Domináns helyzetbe kerülnek egyesek, és ezért hogyha valaki nem éri el a megfelelő szint méretet, akkor nem is foglalkoznak vele. Egy további példa. Németországban két tervelő volt egy sajt típussal kapcsolatban, minden jól működött, az árendben volt. Jött egy harmadik, aki 800 tonna olcsó sajtot hozott és tönkretette a német piacot és az árakat, és onnantól már a két német termelő nem tudott ebből megélni és óriási a koncentráció, és ennek ellenére nem lehetett ezt kihasználni. A termelői szintet megfelelően kell kezelni, és a következő időszakban olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyel ezen kereskedelmi láncok dominanciáját lehet korlátozni, máskülönben a mezőgazdasági termelők helyzete tovább romlik. Az állami adóügyben is szükség van intézkedésekre. Németországban például Két évvel ezelőtt jó volt a intézkedés, két évvel később számolják csak be a bevételeket, hogyha két évvel ezelőtt jók volt a bevételek, aztnak az adóját most kell kifizetni, amikor rossz volt az eredmény. Átlagokat kellene felhasználni, a több éves átlagot. És kisebb termelőket lehet úgy támogatni, hogyha az így rendelkezésre álló pénzeket felhasználjuk, az agrárszociális területen kell ezt felhasználni. Sajnos európai szinten nincsen illetékességünk ebben, de erről beszélnünk kell, hogy bizonyos százalékos arányát a mezőgazdasági bevételeknek agrárszociálpolitikára lehet-e költeni. Voltak már programok európai szinten, ahol az Európai Unió, amikor az Európai Unió még nagyon kicsi volt. Úgyhogy erről beszélnünk kell. Ezen kívül a tagállamokban óriási egyenlőtlenségek vannak Herbert Dorfman már nincs itt. Miért nem jön Herbert Dorfman Olaszországba, ahol a gazdák az első pillérben 70 eurót kaptak, a második pillérben pedig 600 eurót. Ezt nem lehet így szabályozni. Ahogy André úr is mondta, hogy Franciaországban más a helyzet. Óriási pénzeket fizetnek be, és közben teljes az egyenlőtlenség, nemzeti szinten kell valamit lépni. Ez aggályokat vet fel. Németországban, mindjárt lezárom, a leggyakrabban eladott könyvnek az a címe, hogy vegán leszek, vagy valami hasonló. de hát már egymillióan vannak, akik vegánok Németországban hogyha egész Európában csak vegánok lennének, akkor mindenkit tudnánk táplálni, akkor nem lenne szükség se tejre, se szárnyasra, ezzel sok mindent meg lehetne oldani, hogyha mindenki vegán lenne. Közben a termőföldeknek az 75%-a már nem élelmiszer termelésre használják, hát akkor egyszerűen a vegánoknak kellene egyszerűen füvet termelni és azt levágni. <laughs> Myślę, że to wszystko chyba musisz opisać w jakiejś książce. Nos, tehát jó lenne, hogyha egy könyvet innenk erről, mert sokat hallottunk már erről ma este, tessék. Amikor az ember először hall a mm, gazdaságokban a válságokról, aztán elmegy innen, visszajön, és akkor hallja megint az érveket, aztán megint elmegy az ember, megint átgondolja ezeket az érveket, aztán visszajön és megint hallja ezeket, akkor kérdés, hogy mikor teszünk valamit. Hallottam, hogy Deszú úr mit mondott, én egyetértek azzal, amit ő mondott. Igen, valamit tennünk kell a szupermarketek méretével kapcsolatban. A termelőknek is össze kell fognia, egyenlőségre van szükség De ezek az érvek száz, már legalább százszor elhangzottak, és újra és újra ezt mondjuk. Én két éve vagyok itt. Kérdezném, hogy mit fogunk tenni a szupermarket láncok méretével kapcsolatban. A szupermarket láncok most már szörny méretét ölték. Tennünk kell valamit, válaszokat kell találnunk. Most már mindenki érvét ismerem, nem csak Deszúr érvét, mindenkiét ismerem hiszen mindig ugyanazt mondjuk itt. A kérdés az, hogy tudnánk-e már valamit tenni azzal kapcsolatban, amit mondunk. És a másik kérdés az, hogy meghallgatnak-e bennünket. Egy másik érdekes szempont, országról országra változik a helyzet, másokkal is beszéltem. Van olyan, aki 40 ezret kap, és van olyan, aki semmit nem kap. Ki kell egyenlítenünk a helyzetet. Ezzel lehetne segíteni a gazdákat abban, hogy túléljenek. De már mondtam ezt máskor is, mások is én két éve vagyok csak itt, de van olyan, aki már 15 éve vannak itt, úgyhogy ők aztán pláne ismerik az összes elhangzott érvet. Köszönöm szépen. Nos, igen, fontos megjegyzések ezek, jár úr. Igen, én azokhoz tartozom, akik őket örömmel tölt el ez a vita, Delej asszony joggal mondta azt, hogy egy gyümölcsöző vitára van szükség, szükségünk van minden gondolatra, ügyelnünk kell arra, amit Dasz úr mondott, a közös piaci szervezés, hát azért az sem volt teljesen jó, a szocializmusból ismerjük a rögzített árakat, de az sem volt ideális, tönkrement teljesen a rendszer is, úgyhogy az sem a szociális piacgazdaság szép, csak egyensúly hiány van ebben a vállalatokat tehermentesítenünk kell csak nem látok el őket egyelőre megfelelő eszközökkel. Én így látom. És az erő egyensúlyról is szó van a szupermarketek és a termelők között. Én örülök azoknak az intézkedéseknek, amelyekről beszéltek, eszközökről. leírhatjuk azt, hogy nem igazságos a jelenlegi kap vannak a különbségek nagyok és kicsik között, baloldal és jobboldal között, de ha nem tudjuk megmagyarázni a kaput, akkor csak annyit mondunk, hogy megnőtt ez a terület. Ezért örülök a vitának, a meghallgatásnak, de ki kell mondani azt, hogy saját felelősséget is vállalni kell engem aggodalommal tölt el az, amit Albert azt mondott. Nagy az egyensúlyhiány, a hm, láncok piaci hatalma is aggodalommal tölt el. Köszönöm szépen. És most a bizottságnak adunk szót. Thank you very much, Chair, for giving the floor to... Köszönöm elnök úr, hogy megadta a szót az Európai Bizottságnak. Meghallgattuk az eszmecserét, köszönjük ezt az érdekes jelentést. Szorosan nyomon követjük a jelentést, hiszen ez a téma rendkívül nagy érdeklődésre tesz jelenleg, különösen a mezőgazdasági árválság idején. Nagyra értékeljük azt a kezdeményezést, hogy a jelentést az eszközökre, a kezelési eszközökre koncentrálja, tehát nem csak sürgősségi intézkedésekkel foglalkozik a válság idején, amelynek, amelyeknek a célja nem elegendő, ezen túlmenően egy struktúrált vitát szeretne tartani a szakbizottság tagjai között. Ahogy a jelentés ezt kimondja, vannak már most is kapon belül eszközök, Sajnos ezek ezekkel nem éltek, nem voltak ezek túlságosan népszerűek, annak ellenére, hogy javíthattak volna a helyzeten. Végül, ami az átláthatóságot illeti, én nem szeretném ennek a jelentőségét alulbecsülni. Nem csak a megfigyelésről van itt szó, hanem arról is, hogy az információt átadják a szereplők egymásnak. Vannak olyan szereplők, amelyek nem ugyanannyi információhoz férnek hozzá, és ezért számukra ez előnyös lenne. És vannak példák gazdák hoztak olyan döntéseket Európában, akik nem tudtak a pontos piaci helyzetről, például a tejtermelő egyesületek hoztak ilyen módon döntéseket. Tehát ezért ez előnyös lenne. 17 tagállamban már van ármegfigyelő központ, és ezek nagyon jól működnek. Európai szinten a tejügyi megfigyelő központok együttműködnek, és a marha és nagy súlyállatok tekintetében is lesz ilyen Európában. Úgyhogy még egyszer köszönetet szeretnék mondani a, figyelme, a figyelemért és a munkáért. Mikrofonnal kérjük az elnök. Nos, köszönöm elnök úr. Egy globális választ szeretnék adni mindenkinek a lehető legtöbb dologra kitérve, sok minden felvetődött ugyanis, és emlékeztetni szeretném a kollégákat, hogy ez a jelentés nem a kap reformjával foglalkozik. Itt a cél az, hogy a volatilitás problémáját kezeljük. Ugye itt az árak ingadozásáról beszélünk, és gyakoriságáról ezen ingadozásnak a piacon. Tehát itt nem kizárólag az alacsony árak problémájával akartam foglalkozni, hiszen itt az magas árakat is jelenti a volatilitás. Ugyanakkor a bizottság utóbbi jelentésében megállapíthatjuk, hogy ez az amplitúdó, ez igazából most inkább inkább lefelé ö, ö, mutat és ez nyugtalanságot kelt a gazdálkodók körében. Gazdálkodóként számos válságot átéltem. A vállalkozásom most is létezik még, de voltak nehézségek, és a magán ö, szektor lehetőséget tesz, ad a megoldásra ha megvannak ennek a szükséges feltételei, és ez, ebben egyetértek, hogy nincsenek elégséges feltételek jelenleg. Számítok a módosítóikra, javaslataikra, hogy ezek a szükséges feltételek, ezek elégségesi váljanak ahhoz, hogy meg találjuk azokat az eszközöket. Egyeseket mobilizáltak a kapon belül, másokat nem. Azt hiszem, hogy nagy képzelő erővel kell rendelkeznünk, hogy új eszközöket javasoljunk, és a jelentésem egy vita alapot teremt, hogy mindenki javaslatot terjeszhessen be. Az értékesítési láncban átláthatóságról én nem beszéltem, mert ez asszony témája ez. Én nemzeti szinten foglalkoztam ezzel, amikor a mezőgazdaság felelőse voltam, de ezt a témát nem tudjuk kezelni ezen jelentés keretei között. Ugyanakkor viszont meg kell találni a jogalkotási keretet, teljes mértékben egyetértek önökkel, nem lehet, hogy a gazdálkodókat egyedül hagyjuk a nagy értékesítési láncokkal szemben, hiszen manapság azt láthatjuk, hogy nagyon kiegyensúlyozatlanak azok a viszonyok, és az állami szervek sem avatkoznak ebbe bele. Aztán szó esett itt az átláthatóságról, és Tarabella úr talán ön úgy ö, gondolta, hogy a megfigyelés az jó, de nem elégséges. Ezzel, ebben egyetértek. Ugyanakkor az átláthatóság nem lét, ha nem létezik, akkor nem tudunk döntéseket hozni gazdasági szereplőként a gazdálkodók vagy a termelő szövetkezetek piaci pozícionálása tárgyában. És az átláthatóság, ahogyan a bizottság képviselője is említette, szükséges a lánc valamennyi szakaszában, az értékesítés valamennyi szakaszában. A BEDDESZ említette az imént, és e, egyetértek ezzel, ez egyébként egy másik témához tartozik, hogy a termelőszövetkezetek pozíciója gyenge. Ugyanakkor egy szereplő, bármilyen méretű is, megzavarhatja a piacot, csak azért, mert nincs információja arról, hogy a többi gazdasági szereplő mit tesz ugyanezen a piacon. Azt hiszem tehát, hogy a kap újra gondolása és a piac irányítási eszközök újra irányítása, újra gondolása kínál majd megoldást erre a problémára. Nos, ezen jelentést illetően néhány eszközt, irányítási eszközt akartunk csak kialakítani az elvolatilitás tárgyában. Amit én javaslok, azt tehát nem teljes, nyilvánvalóan várom az önök javaslatait, és Kérem, hogy mindenki jöjjön el a meghallgatásra, konferenciára, amire 8-án kerül sor. Ott meghallgathatjuk a szakértőket, akiket persze el is utasíthatunk, Tarabella úr. úr. Ugyanakkor a piac ma olyan, amilyen globalizált gazdaságban élünk, ezt sajnálhatjuk, ugyanakkor ezzel kell egyet élnünk, és hogyha nem veszük szemításba a valóságot, akkor nehezen találunk majd megoldásokat, hogy a valóság problémáinak megfeleljünk. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. Prośba. Köszönöm szépen. Az a kérés, hogy emlékeztessek a júniusi 8-i meghallgatásra. Kérem szépen, vegyenek ezen részt, kedves képviselők. mert ez egy érdekes meghallgatás lesz. Fontos a szakértőket meghallgatni, tudni, hogy mi történt a módosítások szempontjából, hogy milyen módosításokat hoz, például a TTIP. végezetű, ami az ágazatközi szervezeteket illeti, termelői szervezeteket, stb. Ezek mind nagyon fontosak. De nem terhelhetjük őket túl felelősséggel, mert a piacon nem lehet mindig erőteljes eredményeket felmutatni. Június 13-áig küldjék be a módosító indítványaikat, és van még idő, módosító intitványokat meg lehet még beszélni, azokkal az eszközökkel kapcsolatban, melyeket képviselő asszony javasolt. Köszönöm szépen, asszonyom, és ezzel ezt a pontot megbeszéltük, lezártuk. Köszönöm szépen az érdekes hozzájárulásokat. Elviekben az ülést is lezárhatom. Június 13-áig lehet benyújtani a módosítókat. A következő ülésre 20-21-én kerül sor, 20-a hétfő, délután háromkor kezdünk. Most a koordinátori ülés következik. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Ezzel a szakbizottsági ülést lezárom.